ével felszabadul az említett képviselő helye. A tanács elnöke és jó magam ezen a héten a szokványos jogalkotási eljárás értelmében, a 74. szabály, az ügyrend 74. szabályzata értelmében egy jogi aktust írunk alá, és ezt majd a jegyzőkönyvben, a jelen ülés jegyzőkönyvében tesszük közzé. Ennek a jogi aktusnak a címét tesszük majd közzé. Áttérünk a napirendi pontokra. A végső rend tervezetet nézzük. Az elnökök értekezletének ügyrendje értelmében elfogadtuk a napirendet, ezt szétosztottuk és konzultációt is folytattunk a különböző frakciókkal. A konzultációk értelmében és minden frakció támogatása mellett a végső napirendi módosításokat beszeretném mutatni. Szerdán, november 30-án két jelentést taglalunk, illetve Rapkai úr két jelentését, Uszpaszkisz úr kérvényét, amely parlamenti immunitására vonatkozik. Ez a két téma egy közös vita tárgyát képezi majd, tehát a napi rend rögzítése utáni első pont lesz ez. Ez volt tehát az első döntés, amit a politikai frakciók elfogadtak. Az itt a következő téma szóbeli választ igénylő kérdést, illetve a bizottság válasza. December 1-ére vonatkozik ez a módosítás Rapkai úrnak is van egy jelentése, amely de magisztris úr mentelmi jogára vonatkozik, és erről is szavazni fogunk. Végezetül pedig a szavazás 13 órával veszi kezdetét, ez nagyon fontos, tehát 14 órakor kezdődik, javítja magát az elnök. Ennyit szerettem volna mondani. Van-e felvetés az önök részéről, amennyiben nincsen? Úgy ezzel az említett módosításokat elfogadtuk. Most pedig áttérünk a napirend további részére. Hölgyeim és Uraim, elkezdjük a napi rendi pontok taglalását. Mint ahogy azt tudják, Hölgyeim és Uraim, az első napi rendi pont a mai napon Van Dálen úrnak van egy felvetése, parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm, hogy megengedi, hogy reagáljak a közleményére. Egyiptomról szólt az imént. Én jó magam Kajróban jelen voltam a választásokon, egy megfigyelő intézet akivel együtt saját szememmel láttam néhány szabálytalanságot. Én egy írásos dokumentumot fogok erről készíteni, amit eljutatok önhöz, és az a megfigyelt szabálytalanságokról fogok beszámolni, hogy az illetékes szakbizottságban kezeljék ezt a kérdést, vagy pedig továbbítsák az egyiptomi hatóságokhoz. Köszönöm szépen. Ezt a megjegyzést mondja az elnök. Azt tudom mondani, hogy nagyon szívesen olvassuk majd az ön megjegyzéseit. Írásban szívesen látjuk az ön véleményét. Dól úr kapja meg a szót. Ha jól értettem, vagy rosszul értettem, holnap 14 órakor kezdődik a szavazás. Jól értettem, vagy félreértettem? Elnök, lehet, hogy 14 óráig tart. Tovább tart, mint terveztük. mert arról is szó van, hogy a szavazatmagyarázatoknak is helyet kell adni. Nem csak szavazás lesz, hanem szavazatmagyarázat. Ezek akár egy órát is igénybe vehetnek a szavazatmagyarázatot. Kérem, hogy mindenki készüljen fel erre az eshetőségre, hogyha a szavazatmagyarázatokban szeretne részt venni. Tisz Szilvesztrész úr, ügyrendi kérdés? Anche io, come il presidente Dolurhoz hasonlóan én sem igazán értettem a helyzetet. Akkor Demetrius úr mentelmi jogáról holnap beszélünk? Hát ugye már Demetrius úr már nem is kollégánk. Hogy fogunk erről a kérdésről szavazni, a, ö, beszélni a holnapi szavazás alatt? Nem jól értem a dolgot. Nos, tisztelt uram, ez megfelel a szabályoknak. Ezt a vitát le kell folytatni, ezek a feladataink, hogy úgy mondjam. A szavazatmagyarázatra is sort kell keríteni. Az ügyrendi eljárásnak megfelelően. Ennyi, hölgyem és uraim. Passzeltól, tessék! Elnök úr, elnézést! De holnap az egyik legfontosabb szavazás lesz ebben a parlamenti ciklusban a jogérvényes, kötelező, jogerejű szavazás Horvátország csatlakozásáról. Ehhez szüksége van a minősített többségre. Kérem szépen garantálják azt, hogy ez a szavazás úgy legyen a szavazás elején, hogy a tisztelt ház garantálni tudja a minősített többséget. Én itt vagyok, de holnap én mindenképp itt vagyok. Holnap az egyik legfontosabb szavazás az egész parlamenti ciklusban. Elnök, röviden elmagyarázom mondja angolul az elnök. Tehát a szavazás úgy kezdődik, ahogy szoktuk. Az egyik első szavazások egyike lesz a horvátországi szavazás. Ma ugye lesz vita a horvátországi csatlakozásról, ma vita van, tehát nagyon szépen köszönöm a megjegyzést, fel kell készülnünk arra, hogy minősített többséget garantáljunk a szavazás esetében holnap. Még egy kérdés? Tessék! Elnök úr, megköszönöm a válaszát. Nyilvánvaló, hogy amit holnap teszünk, az megfelel a szabályzatnak, de van itt egy dolog, ami még mindig nyugtalanít, és elnézést kérek, még egyszer megkérdezem, meg egyszer felteszem a kérdést. A vitára a szavazás alatt kerül sor, de Magisztris úr mentem jogával kapcsolatban, a kérdésem az, hogy föl tudunk majd akkor szólalni? Nem szeretném, hogyha megszavaznánk a szavazást, illetve nem szeretném, hogy a szavazást ö, miatt befolyásoljuk ennek a vitának a hosszát. Van egy garantált időtartama ennek a vitának? Úgy vélem, hogy ha a szavazás közben tesszük ezt, vitázunk erről a kérdést, akkor lehet, hogy nem lesz rá elég idő garantálni tudja, elnök úr, hogy megfelelő módon tudjuk tárgyalni ezt a kérdést? Köszönöm szépen. Kérem szépen. Mm, a dolgot pozitívan kellene e, megfigyelnünk. Ne aggódjanak amiatt, hogy az eljárási szabályzatnak nem tudunk megfelelni. Kedves kollégák, mondja angol az elnök, ez egy evakuációs gyakorlat. Kérem, azonnal hagyják el az üléstermet, és a Polaris Park épületből hagyják, épületet hagyják el. Amikor a gyakorlatnak vége van, ismét összehívjuk a plenáris ülést, csengetünk majd. Well, they were waiting too long. It was stupid discussion. Uh, President, we don't know why, because the system was launched. Mr. Saryusz-Wolski. Delta.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 not necessary. No, it's okay. Pan przewodniczący! Az elnök. Uh, good afternoon, once again. Jó napot kívánok ismét, kedves barátaim! Vissza jutott mindenki a plenáris ülésterembe, ez egy tűzvédelmi gyakorlat volt.